Az elnök asszony. La séance est reprise. Az ülésünket folytatjuk. Lett ország illetékes hatósága kommunikációt tette közzé, Lépjeni asszony helyett, illetve asszony lépő Dobroszki úr helyébe március 2 kezdve kezdő 2009-ben ameddig a felhatalmazását nem ellenőriztük, és ameddig megtámadásnak, amennyiben ilyen születne, nem nyíltunk utána, az eljárási szabályzat második cikkének megfelelően, a helyén ületi, feltéve, hogy jelentést tesz asszony arról, hogy nem tölt be olyan megbizatásokat, amelyek nem kompatibilisek a parlamenti képviselői státusszal. Most pedig áttérünk a szóbeli kérdésünkre, mégpedig a mobiltelefon töltők